E, otwieram posiedzenie. Poza o zajęcie miejsc na sali. Kérem, foglaljanak helyet itt a teremben. Megnyitjuk a mai ülést. Először is szeretném azt közölni a tisztelt képviselőkkel, hogy megkaptam Van Rompuy úr, levelét